Madame Valéan will be in... Valéan asszony egy-két perc múlva itt lesz velünk, és ez MV szakbizottság elnöke, itt lesz, és akkor elkezdhetjük rögtön utána. Uh, dear friends, I'm waiting for the beginning. Barátaim, várjuk az ülés megkezdésének lehetőségét, mert az MV-beli kollégák is jönnek, ugye, Valán asszony vezetésével, és akkor szeretném kezdeni, hogyha itt vannak. Ne, ne hiányozom senki az MV-ből. Így aztán még várnunk kell. Egy picit elnézésüket kérem. If we've got somebody from Envy, it's good news. Ha valaki van az envyből, az már jó hír. Nagyszerű. Talán megbocsátják akkor, hogyha a társadalmunk asszony nélkül kezdjük. Akkor hát kezdjük. Először eljárásbeli ügyrendi kérdésekkel. Először is a napirendet kell elfogadjuk. Önök előtt van a napirend. Van-e hozzáfűzni valójuk? Úgy látom, nincs. Bejelenteni valóim következnek. Szeretném mindannyiukat emlékeztetni, hogy webstreamen közvetítik élőben az ülést. Az e-meeting applikáció minden ITRE és MV tag valamint asszisztensük és frakció kollega számára elérhető saját számítástechnikai eszközei. Ott vannak a dokumentumok. Minden utólag is meg lehet nézni. A társadalmak mondja, is megteheti. Az Energiaunió kormányzásáról készült jelentés. Claude Türmes az ITRE részéről a jelentéstevő, és Michel Rivasi az MB részéről zöld dek. A jelentős területet kell megvitatnunk. Törmez úr, elnézést. Rivasi úr nincs itt, de Claude meg itt van, ahogy mindig is. Ő fogja képviselni mind a két szakbizottságot jelentéstevői szerepkörben. Eljárás szabályzatbeli hozzáfűzni valóm a következő. Üdvözlöm mind a két szakbizottság tagjait, és szeretném megköszönni a jó együttműködést. Különösen valóján azt vannak, aki még nem jött meg, és a két társ előadónak, Türmasz és Rivaszi kollégáknak. Rivaszi asszonynak majd átadjuk. Ezt a jelentést a két szakbizottság közösen szerzett ülésen vitatják meg és fogadjuk el a napi rendtervezet szerint. Szeretném arról is tájékoztatni önöket, hogy a két szakbizottság megállapodott arról, hogy a közösen szervezett ülést a két elnök társelnökként vezeti majd le. A következő tájékoztatás meg az, hogy 1 óra 30 percet irányoztunk elő a vitára. Egy jelentéstevő van itt, mint mondottam, hadd mondjam el az elején, nagyon fontos az egész napi rend szempontjából a zöld energiacsomag és az energiaunió annak a dimenziója, több célt tűztünk ki ennek, ennek kapcsán az energiaunió előtt, és ezeket kell végrehajtsuk annak érdekében, hogy egy ütése álló energiunió jön létre. A végrehajtáson áll bukik minden, a legfontosabb kérdés tehát mindig az, a, a kormányzásbeli jelentésekben, hogy a végrehajtást hogyan tudjuk elősegíteni. Hatékony, piac beruházás orientált, szubszideres alapján álló politikák nélkül nem tudjuk elérni az Energiunió nagyra törő céljait. Hát pontosan ezért olyan fontos a governance-ról, a kormányzásról szóló jelentés. Hogy azokat a célokat, amelyeket a tiszta energiacsomag kitűzött, mint tudják, 8 ilyen célkitűzés, illetve jogalkotási javaslat fogalmazódott meg, az egyik ezeknek a governance témában. És az egyes célokat a hét másik jelentésben fogalmazzuk meg. Ezért is örülök annak, hogy a vezetőbizottság tagjai itt vannak, José Blanco López úr és Adam Gyerek. Aki itt van? Nincs itt sajnos. Nincs itt most. De köszönjük, hogy eljöttek a kollégák, és örülök, hogy elkezdhetjük a mai eszmecserénket. Köszönjük, hogy eljött. Mindjárt kezdünk. Üdvözöljük Önöket! Okay. Now I, I will ask, um... Most kérem Turmes urat, jelentéstevőnkért. Hogy mutassa be az ő, illetve Rivasi asszony jelentés tervezeteit. Claude, parancsolj! Um, thank you, Jesse and uh, Michel. Köszönöm. Michel Riverzival uh, egyeztetünk uh, holnap már itt lesz, de ma egész egyszerűen nem tudott jelen lenni. Remélem, és gondolom, hogy mindenki elolvasta a közösen készített jelentésünket. A Környezetvédelmi Szakbizottsággal így együtt dolgozni, ez nagyon jó. Szerintem az éghajlat és energiapolitikának kéz a kézben kell jelni. Azt hiszem, ez világos. Mert gondolom, hogy elolvasták a jelentést, ezért csak felvillantanék egy-két dolgot. Egy szín költségvetésről beszélni kell, volumen problémák erről beszélünk, a következő évtizedben kell sokat tennünk világszerte annak érdekében, hogy megpróbáljuk normális határok alatt tartani a globális felmelekedést ma délután a biztos is itt lesz. Tehát minél hamarabb elektromos áramra kell átállni, fel kell váltani a fosszilis üzemanyagokat, eh, akkor érhetünk el különbségeket. Itt el is jutottunk az Európai Bizottság eredeti 2030-as terveket, aztán három év múlva 2050-es terveket írna elő. Szerintem ez nem produktív megoldás. Arról kellene elgondolkodni, hogy 2050-es célt hogyan teljesítjük általánosságban, és aztán a következő tíz évet sokkal részletesebben is kifejtenénk. Nem, az nem reális, hogy először egy 10 éves tervet várunk tőlük, anélkül, hogy a 2050-es célok teljesítését is figyelembe vennénk. Szerintünk ez így nem működik, ez nem célra vezető. Számomra ez az Energia Unió nem csak kormányzás szempontjából egy új donság, új munkahelyek teremtéséről, új geopolitikai fejleményekről szól az olaj cégek részvényesi ülésein kiderült, hogy a peak oil, tehát a legnagyobb kereslet már mögöttük van, és az, az erőforrás Oroszország, Szaudi és Trump is belátták, hogy technológia ügyben lemaradásban vannak Kína, India és Európa a vezető hatalom. Tehát nem azok lesznek a vezetők, akik az különböző természeti erőforrásokon csücsülnek, hanem azok, akik a megfelelő technológiával rendelkeznek. Ehhez azonban mérnökökre, kutatókra van szükség. Ez egy óriási lehetőség számunkra, de csak akkor tudunk ezzel élni, ezzel a lehetőséggel, hogyha együtt teszünk valamit. Együtt megint csak erősebbek lehetünk, ahogy ezt már többször láttuk. Valahogy be kell vonni a polgárokat is ebbe, ehhez nagyobb átláthatóságra van szükség az egész folyamatban, Ugyanakkor azt is be kell látnunk, hogy nekünk európai szinten és kormányzati szinten messze vagyunk az állampolgároktól, túl messze. A érintetteket, az érdeklődőket tudjuk mobilizálni, de nagyon arrogáns lenne, ha azt gondolnánk, hogy mi itt Brüsszelben vagy Berlinben tudunk minden európai vagy német állampolgárt mozgósítani. A, a kopenhágai önkor, polgármester vagy a kisfalusi önkormányzat vezetősége az, akik meg tudják szólítani az embereket. Jó, persze, hát tájékoztatjuk az embereket, de valahogy mobilizálni kell az embereket, ehhez stratégiai partnership kell a településekkel, azt hiszem ez világos munkahelyteremtésre beszélünk, ráadásul vide, ki munkahelyekről, a nagy szó, szélerőműveket, a biomassa erőműveket, vagy a naperőműveket mind, mind vidéken építik, tehát ezek vidéki munkahelyeket teremtének, teremtenének, ami egy óriási lehetőség, ezért is olyan fontos, hogy még egyszer mondom, a településekkel kapcsolatot fenntartani. Befektetőkre szükség van. Az állami pénz kevés lesz, magánpénzre is szükség van. Ez azonban bizonyosság, megbízhatóság, kiszámíthatóságra van szükség, hogy tudjuk, hogy 2030-ig és aztán 50-ig hova akarunk eljutni. Tudnunk kell, hogy mi lesz 5-10 év múlva, milyen megtérüléssel számolhat a befektető. Ez teheti vonzóvá mindezt a be befektetők szemére, megfelelően képített piacokra van szükség. Gunnár és Christiansra tekintek a néppárttal együtt. Biztos vagyok benne, hogy alaposan át tudjuk gondolni, hogy hogyan kell egy piacnak működnie. Lesz tehát a piacok önmagukban ezt nem oldják meg. A távfűtés például tervezésről szól. Intézményi kapacitásra van szükség a településeken. Hogyha az offshore szélerőműveket képzelünk el, akkor ehhez is megfelelő tervezésre van szükség. Nem tervgazdálkodásról beszél a kommunista értelemben. Szerintem, ha ezt jól tesszük, akkor ez óriási lehetőségeket rejt magában. Az európai pénzeket bő, tényleg bölcsen kell befektetni. Szerintem az FC például segíti a balti államokat abban, hogy kevésbé függenek Oroszországtól. Összekössük Spanyolországot, Franciaországgal, Írországot a kontinenssel, főként akkor, hogyha Texas felé közeledik, közelednek a brit barátaink. Mire van szükség? pénzre, hogy az energiaszegénység ügyében valamit tegyünk Kelet-Európában például, és hát ez az alapvető ötletem, szükség van bizonyos mennyiségű pénzre, például az offshore szélerőművek általában a tőke költségek csökkentése. Miért lenne egy olyan alap, amelyhez hozzáférnek a különböző közösségek, és ehhez az induló pénzhez akkor hozzáfér az önkormányzat, hogyha mondjuk az adott helyi közösség egy szélturbinát akar felállítani a falu szélén. Erre van szükség. Én személy szerint azt gondolom, hogy ha a városok és a régió felé irányítjuk ezt az egész folyamatot, akkor sokkal könnyebben mobilizálni az embereket. A nagy európai technológiai robbanás feltételeit kell megteremtenünk. Altogether you had 10 uh, minutes. Köszönöm szépen, 10 percünk van két jelentéstevőre. Néppárt árnyékeladók. Delály asszony, az MV szakbizottságból, és Hökmárk úr, az ITRÉ-ből. Parancsoljanak, kollégák! Köszönöm, elnök úr! Elnézést szeretnék kérni, ugye itt a késedelem miatt, hogy, és azért is, hogy nem tudok itt maradni a vita végéig, vannak kötelezettségeim. Ugyanakkor lesz még alkalmunk arra, hogy erről beszéljünk, erről a témáról. Itt most ugye ebben az együttes ülés, együttes ülés keretében az MV és az ITRE szakbizottságok részvételével Ugye, amit kollégám kifejtett a környezetvédelmi felelősség és a geostratégia kapcsán ezt osztom. Én pragmatikus politikus vagyok, és nagyon sokat foglalkozom ezekkel a kötelezettségekkel, az Energiaunió irányítása kapcsán megjelenő kötelezettségekről van szó. Ez az irányítás mindenek előtt arra szolgál, hogy az összes irányelvet összefogja amelyek az energia kérdésével foglalkoznak. Hogy a Párizsi megállapodást tiszteletben tartsuk, szeretném megismételni, hogy minden előtt az egyfajta politikai koordinációs eszköz az energia és a klíma területein. Arra van tehát szükség, hogy ne legyünk túl preskriptív jellegűek. Ez az irányítás, ez intézkedés katalógus, amelyeket az egyes irányelvekben kell majd pontosabban meghatározni. Itt tehát célkitűzésekről kell beszélni a megújuló energiák területén, az energia hatékonyság területén, ezen ö, ö, védőernyőr alatt, amit itt fogunk majd meghatározni. Ugye itt a módszert kell meghatározni a tagállamok szintjén, hiszen ők azok, akik jobban ismerik a saját helyzetüket, az energia és a klíma kapcsán, hogy aztán együtt, európai szinten elérjük azokat a célokat, amelyeket ki akarunk tűzni, és amely célkitűzések a Párizsi megállapodásban megjelennek. Legyünk tehát pragmatikusak, egyfajta rugalmasságot meg kell engedni, a gazdasági környezettel is számot kell vetni minden egyes tagállamban, hiszen más körülmények uralkodnak északon, délen, keleten, nyugaton, Európában, de együtt kell haladnunk a célok felé, amelyeket kitűztünk. Lenne még egy elvi megjegyzésem az ETS kapcsán. Az ETS kérdését a melléklet kezeli, nem pedig a fő része a dokumentumnak úgy tűnik számomra, hogy az ETS be kellene illeszteni a dokumentum fő részébe a helyett. Tehát, hogyha pragmatikusak maradunk, és mindenki értékelje a saját helyzetét, és korlátozzuk az administratív terheket, hiszen a Better Regulation szlogán jegyében zajlik ez a ciklus. Fontos, hogy értelmezhető legyen mindez a szereplők szemére, akik beruházni akarnak, illetve finanszírozni uhatják ezen technológiai előre haladást, amire szükségünk van, hogy tiszteletben tudjuk tartani célkitűzéseinket az energiás a klíma területén. Inkább ösztönözni kellene és nem pedig olyan cél, kitűzéseket kitűzni, még túl messze mutatnak, túl gyorsan kell elérni őket, ehelyett mindannyian jó irányba kell, hogy elmozduljunk, hogy elérjük a céljainkat. Azt hiszem, hogy meg kell őriznünk azt a mondást, hogy a legjobb az a jó ellensége. Köszönöm, asszonyom, Hökmárk úr. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen a jelentéstevőknek és társadalomnak. Én is néhány reflexióval élnék. Az első az, amit Türmes úr ismerültet a tervekről. A tervezés nem azt jelenti, hogy valaki kommunista módon tervezi a gazdaságot, ezzel egyetértek. Ám azt is hozzátenném, hogy a nagy különbség abban áll, hogyha valaki a tervet fontosabbnak tartja, mint a valóságot, akkor jön a gond van egy mondás, ha a térkép és a valóság más képet mutat, akkor nézzük inkább a valóságot. Ez az egyensúly, amit, amit látnunk kell, hiszen a mi szempontunkból a fontos nem a célok száma, nem a jelentések száma, nem a tervek mennyisége vagy mértéke, hanem azon mechanizmusok és struktúrák, amelyek elindíthatóak, és amelyek valóságát teszik az Európai Energiauniót. Ez a fontos. Az Energiaunió pedig akkor van, ha működik. Sokat el tudunk érni a klímaváltozási célok, az új technológiák fejlődése révén, ám ezek a piacfejlesztésből jönnek majd ki, nem magukból a tervekből vagy a támogatásokból a verseny, innováció, nyílt piac teremti meg ezeket. Ezekhez kell olyan struktúrákat létrehozni, amelyek révén fenntartható és könnyebbé tehető az együttműködés. Nem fölülről lefele tervezve, hanem megkönnyítve a határon átnyúló kereskedelmet a kereset és kínálat igényei szerint, határon átnyúló módon támogatva az összekapcsolóságot is. Azt kell biztosítanunk, hogy az új energiaforrásokat ki tudjuk használni, ehhez kell a piaci orientáció, ellenkező esetben stagnáló struktúrák jönnek csak létre. Meg kell őrizzük. Az, látni kell azt a tényt, hogy az energiamixről a tagállam kell, hogy dönthessen, ám mégis együtt kell működnünk. Nagyon sok dolga, amit eddig megtattunk, erről szól, meg a jelentésben olvashatóak is. Hát elgondolkodtató egyrészt, enyhén szólva, másrészt viszont a vitának is táptalaja, illetve kerete. Szerintem nagyjából ugyanazokat a célokat kivetjük, a fő különbség abban áll, közöttünk, hogy hogyan akarjuk ezt elérni. Mi inkább azt hangsúlyoznánk, hogy a valóságban működjenek a dolgok jó irányban, a piaci mechanizmusok révén, az összekapcsolhatóság révén, a határon átnyúló kereskedelem javítása révén, új energiaforrások lehetőségének megnyitása, tehát a nyílt piacok, új technológiák révén. Ez a mi módszertanunk, és ennek fényében várom az eszmecserét önökkel. Köszönöm, kedves képviselőtársam! következő árnyékeladók a szociális frakció nevében szólaltak fel. Griffin asszony az ITRE-ből, és Zorinho úr. Endi részéről, nem az ITRE, ugye összek? Eh, Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék hozzájárulni ehhez a vitához, ez egy fontos téma kapcsán. Szeretnénk hozzátenni a magunkét ehhez a fontos döntéshez az Energia Unió szempontjából, hogy előre tudjunk lépni. Köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek a remek munkáért, azért is, mert itt az energiapolitikáról és a Párizsi megállapodásról van szó. Az MV munkáját, illetően szerintem itt figyelembe kell venni uh, Griffin kolléganő álláspontját, és módosítókat fogunk benyújtani, hogy az anyagot tovább lehessen javítani, és ez részletesebben foglalkozzon bizonyos pontokkal. Meglátjuk majd, hogy mit mond még Tereza, hogy lesznek-e közös javaslatok. A tagállamoknak is hozzá kell járulniuk ezen szakpolitikához, és kötelességeik is vannak e tekintetben. A célkitűzéseket a megújuló energiákhoz, az energia hatékonysági célkitűzésekhez hozzá kell igazítani, tehát ezeket összhangba kell hozni. Ez a modell előnye, hogy mindezt össze kell fogni koherens integrált módon. És a 2030-as energia-klíma projekt kapcsán is egy stratégiát javaslunk, és egy, ezen az időszakon túl menő modellt is, egy hosszú távú stratégiát, hogy garantálni lehessen az előreláthatóságot, aztán itt az irány, az irányítást öt évvel meg kell hosszabbítani, ezt fogjuk javasolni, hogy a párizsi céloknak meg tudjunk felelni. Módosítókat fogunk benyújtani a polgárok részvételének erősítését elősegítendő, aztán az átláthatóságot is erősíteni akarjuk, az átmeneti alap kapcsán is helyes, hogy a, re, hogy a leginkább sújtott régiók, illetve polgárok segítséget kapjanak. Aztán módosítókat fogjunk be nyújtani, hogy szemszerűsíteni lehessen ezen szakpolitikák hatásait. A régiók közötti együttműködés is nagyon fontos szerintünk. Teréza is védi ezt a koncepciót. Ugye itt az energiaszegénység téma is felmerül, ezek tehát a fő javaslataink, várjuk a vitát, és Griffith kolléga bizonyosan még ki tudja egészíteni az én fejtegetéseimet. Köszönjük, kollega Griffin asszony. Köszönöm szépen. Jerzy, valóban ez az együttműködés az ITRE és az EMI között nagyon jó a Károsz által elmondottakkal nagy részt egyetértek. Először is köszönöm a javaslatokat az előadóknak. Abszolút jó irányba mutat mindez, és nagyon jó az együttműködés ez idáig. Próbáltak elírni a raportőrök alapvetően ezt a vitát. Meg akart változtatni, hogy ne csak kipipáljuk a dolgokat, hanem valóban érdemi, hosszú távú célokat szolgáljon mindez, a befektetői kiszámíthatóság érdekében. Ezt én is támogatom. Alapvetően támogatjuk azt, hogy a nemzeti energia és éghajlatváltozási terveket a hosszú távú stratégiába illesszük, hiszen a, egyébként a Párizsi megállapodás nem kerülne be az uniós jogszabályokba, hogy azt Károsz is mondta, nemzeti kötelező célokhoz kell ezt kötni forcing the participation of stakeholders. Az érintettek bevonása a folyamatba, illetve a tervek végrehajtásába teszi igazán átláthatóvá a terveket és a stratégiát az emberek számára. A megőenergia projektek létrehozása, határon átnyúló perspektíva létrehozása is fontos, hogy az Claude mondta. A szocialisták árnyék előadójaként további módosítókkal próbáljuk majd ezt a szöveget két területen is erősíteni. Az energiaszegénység tekintetében azt javasolom, hogy a tagállamok ha határozzák meg a fogalmat, illetve a veszélyeztetett fogyasztók fogalmát az uniós mutatók, jelzőszámok alapján egy új európai energiaszegénységi megfigyelőközpont jönne létre. Ezen adatok alapján tudjuk az igazán veszélyeztetett fogyasztók számát csökkenteni, illetve kidolgozni egy olyan cselekvési tervet, amelyel elérhetjük a kitűző célokat. Carlos említette, hogy szükség van eh, egy eh, átmeneti alapra. Tudjuk, hogy az energia átállás eh, milyen negatív hatással tud lenni egyes régiókban a munkahelyekre, a munkavállalókra. Ez az európai kezdeményezés segíteni ezeket a legveszélyeztetettebb embereket a fenntartható gazdaságra való átállásban. Az Európai Unió ezért az emberek átképzését, a szociális változások levezénylését segíthetné ezzel az elnékelőadókkal szívesen együttműködöm e dosszén majd, úgy érzem, hogy a városokkal és az önkormányzatokkal együtt kell működnünk annak érdekében, hogy valóban a polgárok álljanak az Energiai Unió középpontjában. Eh, Tereza. Köszönjük Terezának, mondja hogy az elnök. Recier e nevében a kollega nincs itt, kapom az információt, ezért Tosenovski úr, szintén az ECR nevében az ITRE részéről. Parancsoljon. Thank you very much, uh, Jerzy. Köszönöm, Jerzy. prvé řadě chtěl poděkovat uh, Claudovi jako zpravodaj. Először is Klódnak szeretnék köszönetet mondani a benyújtott javaslatért. Szeretnék köszönetet mondani a lehetőségért, hogy részletesen és ismételten tudunk beszélni erről a fontos jelentésről, amelyet valamikor ősszel fogunk majd megszavazni. Amiben egyetértek a jelentéstevővel, az a jogalkotási folyamat egyszerűsítése, hogy ne bonyolítsuk túl ezt az egész ügyet. És abban is egyetértek, hogy vitatható, hogy a nemzeti tervek belül milyen a struktúra ennek, ugyanis a lehető leghatékonyabbnak kellene lennie, és érthetőnek is a teljes környezet számára az adott országban. A bizottság bemutatott javaslata eléggé részletes. Ez egy administratív teherhez vezetne a tervek előkészítésekor. Jó lenne tehát az egyszerűsítés vitatható, az egyes frekvenciák kiosztása. Amivel azonban problémáim vannak, és amivel nem értek egyet, azok a jelentéstevő javaslatában megjelenő célok. Nem vagyok benne biztos, sőt, meg vagyok győződve arról, hogy az egyes célok kijelölése nem kell, hogy részét képezze ennek a jelentésnek, azok más jelentések tárgyai lehetnek, hiszen különben esetlegesen a más jelentésekben meghatározott célok ellentétben állnának ezen jelentés céljaival, és ez bonyolítaná a helyzetet. A célunk nem a bonyolítás, hanem egy keret kialakítása, mely keretben a tagállamok, beruházók, a költségvetés alakítói mozoghatnak, és a lehető leg érthetőbbnek kell lennie ennek a keretnek, ahogyan a kollégák is említették. A frakcióm még problémákkal küzd a gáz tényező kapcsán. Ugye ez kihat a gazdasági ciklusokra és más körülményekre, és itt nagyobb rugalmasságot vártunk volna. Itt az új célok, tehát elfogadhatatlanok szerintem, ahogyan ezt említettem, ez más területek feladata lesz majd. Biztosan nagy probléma Claude jelentésében az energiahatékonyság 40%-ban való megfogalmazása hatástanulmány nélkül. A tagállamoknak lehetőséget kell biztosítaniuk arra, hogy foglalkozzanak ezzel a céllal, és ugyanaz érvényes a megújuló energiákra is, Ugye itt 45%-ról esik szó, ez, ennek az elfogadása valóban nehéz számunkra. Attól is félünk, hogy itt beavatkozások történnek az energiamixtúrába, amelyek nem feltűnőek. Az energiamixtúra a tagállamok hatásköre. Az a benyomásom, hogy a rendelt javaslat a tagállamok számára nem biztosít megfelelő garanciát, hogy az általuk választott utat úgy valósítsák meg, ahogyan már egyébként ezt kollégáim is említették. Meg vagyok győződve arról, hogy még sokat beszélünk majd erről a jelentésről, és örömmel várom az együttműködést. Meg vagyok győződve arról, hogy sikerül majd egy olyan utat találni, ami megfelelő, mert ez a jelentés befolyásolja majd a gazdaságot a jövőben. Köszönöm szépen a hozzászólását mind a két jelentős nevében. 6 perc volt ennek szabva, rövidebbre fogta. Az Adiban is hasonló helyzet, Jan Gerbrandi úr az MB részéről nincs itt, Caroline Penset viszont az itt e részéről sincs itt az ad soraiból, viszont Meissner asszony mindkettejük nevében fog beszélni. Köszönöm szépen, elnök úr. Én sem eh, nem észtem fel a hat percemet, ma rövidebb lesz az ülés, úgy látszik. Mivel a többi árnyék előadó eh, az NBA-s nevében eh, sajnos nem tudott eljönni ma, én leszek az, aki rámutatok az általuk fontosnak tartott következő pontokra. Először is üdvözöljük a bizottság javaslatot, amely nagyon sok pozitív elemet tartalmaz, például a, következő, a kötelező sablonokat, amely biztosítja az összevethetőség és a tagállamokat kötelező a nemzeti terveikben lineáris trajek, pályákat élőjének meg, megfelelő időszakra vonatkozóan megújuló energiaforrásokra és a energiahatékonysági célok megvalósítására. A kötelező nemzeti célok hiánya sajnálatos. Ez lenne a legrobusztusabb módja tudnék a sikernek. Ugyanakkor rendkívül fontos, hogy nagyon erős kormányzás jön létre, a jogbiztonságot biztosítani kell a befektetők számára. Ez a benchmarking, illetve a támogatási szabályok összetetőség és a pénzügyi mechanizmusok ismeretét magában szolgálja. A befektetői biztonsági szempontból hangsúlyozni szeretnénk, mennyire fontos a hosszú távú perspektíva, amely túl megy a 2030-as éven. Ez létfontosságú ahhoz, hogy a beruházásokra induljanak, különösen a nagy éves struktúrális projektekben hosszú távon. Végül nem utolsóban a kötelező részvétele a stakeholdereknek pozitív elem, szeretnék erősíteni ezt az elemet. Biztosanunk kell, hogy a tervek minden stakeholder bevonását magukban foglalják, már a tervezési szakaszban és a nemzeti energia és klímatervek értékelésében. Módosítókat fog benyújtani, ez irányban módosítva a szöveget, és várjuk a gyümölcsöd együttműködést a többi árnyékiadóval és vertéstevővel. Ennyit mondtak az árnyékadók, én a magam részéről szintén hozzáfűznék egy-két gondolatot, az is köszönöm a szenvedélyes beszédet a jelentőstevő részéről, nagyon jó irányokat jelölt ki, és az is jó, hogy beszélünk a stratégiai partnerségről a városokkal, de a vidéki területeket is bele kéne tenni. Ne, ne feledkezzünk meg erről, a biomassa és egyéb témák munkahelyeket hozhatnak. Fontos, hogy a vidéki területek is lássák a fejlesztések hasznát és elfogadják azt. A Connecting Europe Facilities Facility és a hálózatok szempontjából én, mint a közlekedési bizottság tagja is, a Connecting Europe Facility a közlekedési infrastruktúrákban, a megújuló energiaforrások felhasználásával már a végrehajtás szakaszában van. Szeretném az infrastruktúra hálózatokat is ide sorolni, mert szükség van ezek fejlesztésére. Az állam az, hogy a nap, amely csak délen sütött korábban, de most már mindenhol, különösen nyáron, és az egyéb energiahordozók, amelyek éjszaka vannak jelen, összekapcsolhatóak legyenek, akár a hullámenergia belépésével a jövőben ez is fontos lesz, különösen télen, nyáron több a nap, télen több a hullám. A kettőt kombinálhatjuk Európában. Ám azt, hogy ezt, ezt kombinálni tudjuk a termelésbe, ehhez kellenek a hálózatok, a gridek. És meg kell győzni el az embereket, mert Németországban sok esetben az emberek azt gondolják, nem akarják az emberek, hogy a kertjükben legyenek ezek az eszközök. El kell tudnunk magyarázni, ha energiuniót akarnak, akkor kellenek a gridek és harcolnunk kell az Energiaunió működőképes volt mindenhol. A kettő együtt jár, tehát talán olyan szenvedélyesen igyekeztem elmondani ennek fontosságát, ahogy jelentéstevő beszélt erről, és az Energia Unió felé bizonyal eljutunk majd egyszer, remélhetőleg nem túl sokára. Remarks. Köszönjük képviselő asszony az elmondottakat. João Ferreira kolléga következik az ITRE részéről, illetve csak következne, mert nincs itt. De Katarzyna Koniecsna az Enviből, aki szintén állnék a témának, a GUE frakció nevében, Koniecsna asszony kettőjük nevében is beszélhet. Děkuji, pane předsedo. Eh, já si dovolím omluvit pana kolegu Ferej. Köszönöm, elnök úr. Ferrero kollégát ki kell mentenem. Jó magam fogok tehát majd helyette szólni. 2016 novemberében az Európai Bizottság bemutatotta egy jogalkotási csomagot a tiszta energia az összes európai számára, Energia Unió címmel. Az irányítással kapcsolatos javaslat egy kulcs dokumentum amelyet az Energiaunió céljai elérése érdekében fogadtak el 2020-2030 közötti időszakra. Egyáltalán nem értem, hogy ez, miért ezt a dokumentumot tárgyaljuk elsőként. Kedves kollégák, nézzék meg, hogy milyen nagy probléma volt a korábbi csomag az ETS ESR LULUCF lezárásával, már a parlament szintjén is, sőt a tanácsnál. Itt az Energiaunió irányításával nagyon sokaknak problémájuk van a szubszidiaritásba való beavatkozással és az energiamixtúrába való beavatkozással. Nem értem tehát, hogy miért is javasol hogy az Európai Bizottság egy ilyenfajta dokumentumot. Itt 2018. január 1 lenne az átmeneti időszak, hogy akkor nem ismerjük a körülményeket, nem ismerjük az ETS, ESR, a LULCF tárgyalások eredményeit. Szeptemberben sőt akár október elejéig hat találkozót terveztünk, jelentés tevői szinten, de sajnos már most tudjuk, hogy nem sikerül sem az ETS-t lezárni, ez, erre ugye már az új elnökség alatt kerül majd sor, és az ESR-t csak októberben tárgyaljuk majd. A LULUCF-et pedig ö, elhalasztottuk. Itt ö, egy utat vázolnak fel az EU számára, de a pályák az egyes tagállamok számára 2030-ig szólnak. Az ETS, az ESR, a LULUCF, mindezek számai mutatói ismeretlenek még előttünk. Kérdés, hogy egyetem meg lehet -e ezt a helyzetet oldani, mi történik, hogyha ezt a szöveget elfogadjuk, az energiaunió kapcsán és a lineáris pályáknál, ugyanakkor a többi anyagnál teljesen más számadatok vannak. Itt az egész csomagot konzerválni kellene. Vůbec nepočítá s nějakou existencí systému EU ETS az EU ETS fennállásával nem számolnak, a negatív hatásokat nem számolják ki. Ez egyfajta paradoxon. Az Európai Bizottság az EED irányelvben lehetőséget vázol fel a kvóta csökkentésre, ugyanakkor az árcsökkentéshez vezetne ez az ETS rendszeren belül az alacsonyabb energiafogyasztás az üvegházhatású gáz kibocsátáshoz volumenének csökkenéséhez vezetne, mindez ideig rendben van mindez. Azonban mi hiányzik? Annak a leírása, hogy hogyan működne ez, ha nem teljesülnek ezek a feltételek. Ugye itt a fő dekarbonizációs eszköz lenne ez az EU-ban, a megújuló energiákkal kapcsolatos követelmények és az energiaintegráció következménye az lenne, hogy azon eszközök nem lennének hatékonyabbak, amelyeket tervezünk, mert a kínálat nagyobb, mint a kereslet, és mindez a jeho další nefunkčnosti mohla být na... Az erőművek bezáráshoz vezetne. Itt el kell kerülni a további diszfunkcionalitást az ETS ESR kapcsán. Ugyanakkor mindezen gondolatokat nem találjuk meg a jelentésben, legyünk tudatában annak, hogy itt az ITRA szakbizottságban ülünk, az energia mindennel összefügg, és hogyha egy elem nem működik, akkor az egész rendszer összeomlik. Az a benyomásom, hogy a jelentéstevő még nem értette meg a teljes energia csomagot, még a tanács is nyomást gyakorol, és nem tudjuk, hogy ki mikor fog ezzel foglalkozni. A mi személyzetünk, staffunk, a jogi szolgált valamennyien foglalkozunk rész dokumentumok tárgyalásával. Ezért nem támogatom, hogy szeptemberben végezzük el ezt a munkát, szerintem ez felelőtlen lenne, és nem vezetne jó eredményhez. Ezért amellett vagyok, hogy halasszuk el ezt a témát egy későbbi időpontra. Ugye itt most nagyon elsietetten járunk el, és a bemutatott jelentés szinte semmit nem old meg, csak felgyorsítja a tárgyalásokat, ez egy veszélyes dolog. Az Európai Parlament hírneve szempontjából is, ugyanakkor az EU valamennyi polgára szempontjából. Köszönöm. Pontosan 6 perc volt a két árnyék a nevében. EFDD. Dario Tamburrano kollega nincs itt, az itréből ezzel szemben Pier Nicola Pedicini az Envy-ből mindkettejük nevében bizonyal beszél, mert az EFDD frakció részéről. A mi álláspontunk az enyém, illetve a Dario Tamburánoé egybecseng itt az a szerencsénk, hogy egységes az álláspontunk mind az ENVI, mind az ITRE szakbizottságban ezen témákkal kapcsolatosan. Számunkra az Energia Unió irányítása előtt a tagállamok kötelezettségeit jelenti, a céloknak, tehát kötelező jellegűeknek kell lenniük valamennyi tagállam számára, és eh, nem csupán az egész EU számára. Minden egyes tagállamnak vállalnia kell a felelősséget saját kibocsátásaért. Ezen kívül úgy véljük, hogy eh, valódi tervre, komoly tervre van szükség, a foszilis energiaforrások támogatását illetően ez közös terv, hogy kell legyen valamennyi tagállamban, hogyha valóban meg akarjuk valósítani a megújuló energiákon alapuló energiaunió felé vezető átmenetet, akkor ez a foszilis energiaforrások támogatásának megszüntetése az egyetlen út számunkra. Ugye gyakran felmerül az az ürügy, hogy a tagállamok választhatják meg energia mixtúrájukat, a bizottság hangoztatja ezt, szerintünk ez nevetséges. Nagyra becsüljük Törms illetve Riveszi kollégák munkáját, és szeretnék megerősíteni az átláthatóságot és a polgárokkal való konzultációt az energiapolitikai döntéshozatalban, hiszen ennek helyi kihatása van. Számukra valóban ez a legfontosabb rész. A tagállamokat kötelezni kell arra, hogy olyan döntéseket hozzanak, amelyek számításba veszik a lakosság véleményét, a helyi lakosság véleményét, ahelyett, ami gyakran történik, hogy rákényszerítenek a helyi lakosságra energiapolitikai döntéseket, amelyek egyeseket gazdagítanak, keveseket. A kihatásuk például a szegénység vonatkozásában az összes lakos által kerül megfizetésre. Végül is egyetértünk az a javaslattal, hogy a bizottságtól kérje jelentéstevő a metán kibocsátósok érték értékelését, hogy ezen kibocsátás fajtát csökkenteni lehessen. Ez tehát a fő hozzájárulásunk ez a munkához. Thank you very much. Köszönjük szépen. Két becsült kollega. Schaffhauser kollega következik az itt nevében. Ez csak következne, mert nincs itt. Az emi részéről. Represents E.N. Dornano asszony a ZNF e nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a társ előadóknak a munkájukat. A megfigyelés, illetve az ellenőrzés témájában természetesen nem tudom támogatni a jelentést. Ugyanakkor a, a párizsi szerződésből kiléptek az amerikaiak, ezért pragmatikusnak kell lennünk. Az Európai Unió bármiféle fellépése eh, nem veheti át a nemzetközi eh, szervezetek helyét azokét, amelyeknek a mai napig azért még tagja Amerika. Felmerül a kérdés, hogy mit értünk meg újul energiaforráson, és mi az, ami nem számít ide. Nos, eseti elbárál, elbírálásról kell, hogy szó legyen. Ugyanakkor a, a szélerőmű farmok hatása igencsak megkérdőjelezhető hiszen ha beszámítjuk azt, hogy ezeket meg kell építeni, aztán el kell helyezni és le kell bontani, egész egyszerűen szerintük ez nem fenntartható. Arra is emlékeztetni kell, hogy az energiaforrás nagyon függ az időjárástól, fúj a szél vagy nem fúj a szél, arról nem is beszél, hogy védett madarak védelme így megoldhatatlan. Úgy gondoljuk, hogy a partmenti halászatra, illetve a tengeri emlősökre is nagyon veszélyes. Még egyszer mondjuk, nagyon sokba kerül és nem fenntartható. naperőművekkel kapcsolatban pedig óriásiak a költségek, illetve a felhasznált alapanyagok sem túl környezetbarátak, arról nem is beszél, hogy mi hatással van az energia kereskedelmi árára fin, mindenképpen figyelembe kell e, venni azon e, gázok kibocsátását, amelyek a széndiokszidnál sokkal veszélyesebbek a üvegházhatás szempontjából, és amelyeket felhasználnak a termelés során. A metán kibocsátás ügyében fontos, hogy a mezőgazdaság szereplőit, a gazdákat külön el bírálásban részesítsük. Erre vonatkozzon természetesen majd módosítókat is benyújtok, mert ez nagyon, -nagyon fontos téma, annyit szeretem volna felolvasni. Pillám tempóban köszönöm. Thank you very much, madam. Köszönöm szépen, asszonyom, a hogy. Voltak árnyék előadók, és itt van más frakcióbeli, vagy más jelentésekre vonatkozó hozzászólók listáját. illetően, hát Valéan, Alén asszonynak adom át. Tényleg nem csak egy, egy bejelentett szerep ez, hanem valóban vezetem tovább a vitát. Ahogy Buzak elnök elmondotta, más témákhoz is erősen kapcsolódik ez a téma, ezért hívtam fel a megújuló energia irányelv témájában mindenki két percben ragadja maga ez a szólt Blanco López úr először. Voy empezar por, por Köszönöm, elnök asszony. Mindenek ezelőtt szeretnék gratulálni Rivasi és Törmsz képviselőknek az eddig végzett munkáért. Szeretném felhívni a figyelmüket egyes észrevételekre, hiszen az éghajlatváltozás nagyon fontos dolog, a gazdaság dekarbonizációja is nagyon fontos, ez nem egy fakultatív dolog, ez kötelező jellegű. Éppen ezért üdvözlöm ezt a jelentést. A párizsi megállapodás céljait is figyelembe veszi ez, és azt hiszem, hogy ez gazdagítja a megújuló irányelvekkel kapcsolatos jelentést, és holnaptól biztosan ezen szöveg részleteiről is beszélhetünk és ezek kölcsönösen gazdagítják egymást, ugyanazon elemekkel bírnak ezek a jogalkotási csomagok, meg kell nézni, hogy mik legyenek kötelező célok. Az egyes tagállamok számára konkrét célokra van szükség nemzeti szinten, ugyanis rendben van az, amit az irányelv hangoztat, biztonságra van szükség a beruházók számára, kötelezettségre van szükség az ellenőrzési képességeket illetően, és mindezt át kell ültetni a gyakorlatba, és a közeljövőben lehet így módon garantálni a finanszírozásokat az innováció, a kutatás céljaira, és ez a fő célok megvalósítását biztosítja. Egyetértünk a megújulókat illetően, legyenek ambiciózusabbak célok a bizottság céljainál. A javaslat, amiben, amit holnap be ö, nyújtunk, itt ö, ugye 25%-ról es, esik szó 2030-ig a megújulókat illetően, és ez mindenképpen előnyökkel jár en, energiaszinten, de a biztonság, az egészség, a munka világára is. Amikor ugye számításba vettük az érettebb technológiák költségét, akkor láttuk, hogy hosszú távon ezek jövedelmezőek, és 2014-ben a bizottság látta, hogy a, ez a klímaváltozás és az energiátállás ugyanazon érem két oldalát jelenti. Tehát itt a különböző szintek együttműködését kell garantálni, és azt hiszem, hogy ez a javaslat a helyes útra léptünk. Köszönöm. Köszönöm. Karin Szúr, aki a New Market Design jelentéstevője, két perc van. Köszönöm szépen. Nagyon sok mindent elmondtak. Én visszamennék arra, amit Claude Türmes az elején mondott. Amit itt hallok, és amire figyelek, hogy is mondja, egyfajta cselekvése való felhívás a klíma célok érdekében. Kétségkívül fontos aspektusa ez a témának, ám ahogy én látom, és talán nem vagyok ebben egyedül, a frakciómban semmiképp, az Energiaunió több, mint ez, ez egy aspektusa a kérdéskörnek. a bizottság biztonság, szolidaritás, bizalom a piacok között, integrált energiapiacról beszél. Az Energia van az energiahatékonysági aspektusa. Itt a klímacselekvés is benne van, persze, meg kutatás, innováció, versenyképesség is. Itt azért a hangsúlyokon sok, dő, sok múlik. A mi szempontunkból nézvést, ha a piacot nem tesszük a dolog közepébe, mint egyfajta a beruházások biztonságát garantáló tényezőt, amelyek ott is beszélt, akkor az nem fog megtörténni. A piacok nem az ideológiát követik, hanem a beruházások biztonságosságát. Ez pedig azt jelenti, hogy mindenki számára egyforma szabályok, a támogatásoktól való elmozdulás, amelyek torzítják a piacot, és a fosszilis energiahordozókba mennek, nem a megjelölőkbe, ezt is tudjuk az elmúlt öt évben egy forradalom történt. A technológia, meg energiaforrásokra vonatkozó technológiák, nap és energiára versenyképessé váltak hagyományos foszilis energiahordozókkal. Úgyhogy a mesterséges támogatása a hordo- ezeknek az energiahordozóknak már nem szükséges, és nem kell torzítanunk a piacot. Ez pedig azt jelenti, hogyha, hogyha egyelő szabályok érvényesülnek, beindulnak majd a beruházások, és ezek jó részt majd a megőrgő forrásokba mennek, sokkal jobbak a marzsok itt a megtérülések hosszú távon, és azok energia, nagy energiacégek, amik 15 éve teljesen fosszilis alapon álltak, belátták, hogy pénz van a dolgokban, és mennek tovább a megülő energiaforrások felé. Nem vagyok én ellene a, a, azon pill, a, a, az Energiaunió klíma cselekvési pillére ellen, nem ezen, ez ellen érvelek. Fontos ez is, egyike az egyik célnak, a céloknak. Ám ha nem a piac körül szervezzük meg az egészet, akkor azok a célok sem valósulnak majd meg. Tehát az összes célt látni kell persze, és ezek különféle vetületei ugyanannak a kérdéskörnek, és lehet ezekről vitatkozni, melyik fontosabb, melyik kevésbé. De ha a piacot nem tesszük az egész rendszer középpontjába, akkor semmiféle cél nem fog megvalósulni, bármit is gondolunk róluk. Köszönöm. Kérem mindenki nézzen a képernyőre, aki túlmegy, de én a, megjelennek a csillagok, figyeljenek rá. Következő Eckhout úr megjelent irányelv előadója. Igen, az MV szempontjából vizsgálom az irányelvet, köszönöm én is először Törmesz úrnak és Rivázi asszonynak a jelentést a governance témájában, hiszen ha a megújuló energiák irányelvének megújításáról beszélünk, akkor a szint a fontos, meg az is, hogy jutunk el ezekig a szintekig. Ezt hangsúlyozni szeretném, mert mindenki a beruházók, a befektetők biztonságáról beszél, és persze a piac központi fontosságú, ám az, hogyha a piac van a dolog középpontjában, akkor már maguktól jönnek a befektetők, kicsit naív. Mert azt, azt is biztos, a felül bizonyosság kell, merre megy Európa. A tagállamok között a különbségek most olyan hatalmasak jelen pillanatban, hogy mi alatt az energiapiac határon átnyúló módon működik, mégsem világos a befektetők számára Európa milyen irányba megy majd. Ezt várják a befektetők, nincs hiány a befektetési pénzben, nincs világosság, nincs bizonyosság. Ebben van a hiány, merre megy Európa az energiarendszerével. Az egyik legsikeresebb szakpolitika 2020-ig a megélő energia irányel volt, mert célokat adott a tagállamok számára orientációt bizonyos szint felé haladni. Ezt a munkát elvégeztük, ez hozta el az átváltás ezt kell fenntartani kétszer 20 után. Ha a szinteket nézzük, őrültség, hogy most vége, mikor versenyképessé váltunk, mikor csökken a növekedés, hiszen egy 5%-os éves szintet 2020-ig fenntartottuk, utána 20 tán a bizottság egy 1%-os növekedést irányoz elő. Ez ostobaság. Ezen változtatni kell, örülök a jelentéstevők e felé törekednek, és szocialista kollégámmal együtt ugyanezt tesszük majd a mi témadossziénkban is. Köszönjük. Das käme gar nicht mehr an. Ähm, úr, csak két nézőpontra szeretnék összpontosítani. A titkárság jó lenne, hogyha tisztázna a következő napokban, hogy rendben van-e, hogy most az irányítás olyan sok tartalmat meghatároz és igényel, amelyek tulajdonképpen majd később más irányelvek tárgyai lennének. Egyáltalán nem értem. Itt most olyan dolgokról vitázunk, amelyek más irányelvekben, más rendeletekben lennének tisztázandóak. Ez egyáltalán lehetséges? A bizottság javaslatát így megváltoztatni, ugye itt az irányításról, a szabályzásról van szó. Most ez egy teljes politikai programmá válik, és minden egyéb programot átvesz. Ez egyetlen elképzelhető? Szeretném tehát tudni, hiszen különben a jövőben be is szüntethetjük a más dossziékkal kapcsolatos munkát, hiszen itt most már mindent elintézünk, és ez elveszi a tartalmat a többi dossziéból. Aztán azt is szeretném tudni, hogy egyáltalán megengedhető, hogy ennyire beavatkozunk. Ugye a kollégák egy pontot neveztek meg rugalmasság, vagy a tagállamok szerepe az energiamixtúrában. Ezt valahogy megkerüljük egy ilyen jogi szabályozás révén, ez egyáltalán nem működik. Ilyet nem követelhetünk. Nem értem tehát, hogy ez az irányítás most miért kap ilyen nagy helyértéket. Én a bizottság javaslatán tudná, tudnék dolgozni, módosítani, változtatni, de nem teljes mértékben megváltoztatni azt. Thank you very much, Mr. Ram. Köszönjük. Van Ramt asszony következik. Um, Köszönöm szépen a kollégák nagyon sok dolgot elmondtak már a kollégák. Jó, hogy az ITRE és az ENVI együtt közösen tárgyalja ezt a témát. Ha nem bánják, akkor inkább politikai témákra koncentrálnék. Először is, amit Karinsz úr is mondott, a környezetbarát energiacsomagban több cégünk is volt. De a politikai céljaink szempontjából fontos, hogy a COP21 végrehajtása kell, hogy legyen az átfogó célunk. Nagyon szép meleg nap van, ami lehet, hogy sokaknak tetszik, de azt hiszem, hogy tegnap jelent meg talán egy jelentés, mi szerint az elkövetkezendő években ezek a hőhullámok, a kánikula nagyon sok ember életét megkeserítheti majd. A COP21 végrehajtása elengedhetetlen célkitűzés kell legyen. A környezetbarát energia csomag, ahogy a nevű is mutatja, egy csomag. Ezért fontos, hogy megtartsuk a holisztikus megközelítést, hogy belső ellentmondásba ne keveredjünk. Ezen belül is nagyon fontos az irányítás, a governance témája, hiszen különböző célokat próbálunk összeegyeztetni. Ezt sem szabad szem előtt éveszteni, nagyra becsült kollégák. Tehát alapvetően az irányításra vonatkozó jogszabály az átfogó. Nagyon jó a kezdés, fontos, hogy hosszú távú legyen az áttekintésünk. 2050-re kezdjük, és aztán visszatekintünk. Tehát governance, holisztikus megközelítés. Szerintem arra is szükség van, hogy megtaláljuk a hangsúlyt a között, hogy mit, miről döntünk itt Brüsszelben, és a tagállamok mit hajtanak végre. Ehhez a régiókkal, a városokkal együtt kell működnünk, hiszen az éghajlatpolitikát alapvetően ők hajtják végre. Mi fogjuk el, ők hajtják végre. Blíze úr következik. Köszönöm, elnök asszony. Örülök, hogy együtt ülésezünk az MV tre szakbizottságok részvételével. Éveken keresztül dolgoztam mindkét szakbizottságban, most az MV-ben vagyok csak, és ostobaságnak tartanám, hogyha egymás ellen dolgoznánk, most itt együtt dolgozunk, lehetőleg hamarabb ez kellene, hogy legyen a helyzet az MV szakbizottság számára számunkra a párizsi klímacélok elérése különösen fontos, és azt hiszem, hogy Megnézhetjük, hogy egy világosabb megfogalmazást találunk -e majd, de óvnék attól, hogy túl ambiciózusak legyünk. Egész nyíltan kimondom, ugye itt a Perzsi megállapodásban másfél Celsius fok van, de ha két Celsius fokot elérjük, már az is jó, és erre kellene összpontosítani, a G7 célokra kellene összpontosítani. Uh, 80-90 százalék a felső plafon felé. Törmsznek igazam, hogy többet is tennünk kellene, de a néppárt számára nagyon fontos, hogy mindez technológiailag semleges módon történjék. Ugye a megújuló energiák nagyon fontosak, de az, hogy 2000 50-ben valóban nem lesznek -e más technológiák már, hát ezt nem tudjuk most még megmondani. Más technológiák, hogy lesznek-e, nem tudom. Persze Németország nem akarja a nukleáris energiát, de vannak olyan országok, ahol ez is még egy opció. A 2030-as célokat illetően ezeket pontosabban le kellene írni, illetve azt, hogy ezeket hogyan kívánjuk elérni nem hiszem, hogy el tudjuk én a nemzeti kötelező célokat, hagyjunk itt még más célokat, a mérföldköveket, az indikatív célokat, a benchmarkokat. Gondoskodjunk arról, hogy azok, akik erőfeszítéseket tesznek, azokat ne szankcionáljuk, hogyha nem érik el az európai célokat, ami pedig a célokat illeti még egy mondat a végére, azt hiszem itt is realistának kell lennünk. Ugye Claude 45%-ról beszélt, hát ezt nem gondolja komolyan. A parlament álláspontja 2014-ben itt MV közösen, ott 30% szerepel, és a néppárt egy kicsit ez alatt van, de hát az a 45 százalék, ez azt hiszem, hogy ez nem tartható, realista célokról kell beszélnünk, és gondoljuk át, hogy ezeket hogyan tudjuk valóban elérni. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen, Lize úr. Most elkezdti asszony. say that uh, in order not to, to be brief, I'm not going to reproduce many of the arguments as mostly my... Nem ismétlem meg a kollégák érvelését. I want to make... Nos, az eszközökről beszélnék. Eszközök nélkül nem lehet dolgozni. Reagálnunk kell a különböző országok igényeire. Nagyon mm, sokszínű az Európai Unió. Az összekapcsolódások nagyon fontosak, a különböző rendszerek összekapcsolása elengedhetetlen. Enélkül mm, az eletes biztonságát nem tudjuk garantálni, a belső piac sem lesz működőképes, hiszen hogyan tudnánk egyébként a végül elfogadott célokat, éghajlati célokat bármiféle módon így teljesíteni. Meg kell találnunk tehát a módját így vagy úgy, hogy hogy a valóságban is megvalósuljanak ezek a projektek, hiszen a valóság mégiscsak az, hogy azok a tagállamok, amelyeket leginkább érint a rendszerek összekapcsoltságának a hiánya, ők hogyan teljesíthetnék ezeket a távlati célokat. Tehát meg kell találnunk a módját annak, hogy ezt valóságá váltsuk. A balti országok, Írország, Lengyelország szempontjából ez elengedhetetlen. Köszönöm. Zaranátó úr. Köszönöm, elnök asszony, sok minden elhangzott már. Én itt most azért szólalok fel, hogy általános támogatásomról biztosítsam ezt a jelentés tervezetet, melyet Törmsz és Rivazi kollégák mutattak be. Természetesen egyetértek különösen annak szükségességével, hogy a klímaenergia célokat hozzuk összhangba 2030-ig azon kötelezettségekkel, amelyeket a COP21 keretében Párizsban vállaltunk az energiaátmenet terv keretében. Azonban ki kell emelnem, hogy ugye itt a megújulók részanyarányát növeli a felülvizsgálat, zöldek ezt szorgalmazták. Ez viszont problémákat okoz, melyeket mindenképpen számításba kell venni tárgyalási alap lehet mindez, nem pedig egy végcél. Egy hosszú intézményközi tárgyalás elébe nézünk, ez sok dosszéval foglalkozik majd egyidejűleg, és fontos, hogy a parlament védje a kötelező ambiciózus célokat. De fontos figyelni arra, hogy az irányelv az irányítás irányelben szereplő célok az ágazati célokkal összhangban kell, hogy legyenek, valaki már erre rámutatott, Blanco López is többek között, és fontos, hogy itt egy széles többség által támogatott kompromisszum alakuljon ki ennek kapcsán. Szeretném azt is kiemelni, és ebben a pontban nagyon egyetértek Griffin kollégával, illetve a mellettem ülő Zorinyó kollégával, hogy itt Európai szintű kezdeményezésre van szükség a helyi önkormányzatokban dolgozó munkavállalók irányában, hogy a lehető legnagyobb, legjobban maximalizáljuk az energia átmenet foglalkoztatási következményeinek kezelését. Ugye itt a tiszta technológiák felé való átmenetről van szó. Meg kell védeni ezeket a helyi önkormányzatokat, hiszen ezek szenvedik meg a dekarbonizáció szociális következményeit. Teljes átláthatóságra van szükség, és összevethetőségre a nemzeti tervek kapcsán, köztes jelentésben a bizottság ajánlásai kapcsán, így legyenek világosak a kötelezettségek valamennyi érdekelt szereplő számára, és biztosítani kell az erőfeszítések egy igazságos megosztását, és azt hiszem, hogy ezt illetően nyomatékosabban kell hallatnunk a hangunkat. Köszönöm. Speaker, Mr. Kolicek. Děkuji.

Merci Tak, děkuji za slovo. Tady je kartička někoho jiného. Köszönöm szépen. Elnézést kérek. Tehát szerintem olyan dolgokról beszélünk itt, amelyek technikai szempontból is külön figyelmet érdemelnek. Persze jó az, politikai döntéseket hozunk, és a párizsi megállapodás céljait tartjuk, ám politikai döntéseket hozni technikai, műszaki alapok nélkül hiba volna. Az egész csomag a jelentéssel együtt politikai aspektusokkal foglalkozik, ám azzal nem, hogy mi a realista elgondolni, mire van lehetőség egyáltalán a technika alapján. Támogatásokkal, szubvenciókkal, megőlő támogatásával teljesen deformálhatjuk az energiapiacot, és nem adunk ki, a, piac nem, nem, a piaci impulzusok nem jutnak el a szereplőkhöz ezáltal. Németország például jó példa arra, hogyan lehet egy szét olyan piacot létrehozni, amely nem közvetíti az impulzusokat már a kelet, nyugat, észak, dél nincs összekapcsolva maga a költségekkel. Ez összefügg ez a, ez a probléma ezzel a csomaggal. A metán kibocsátások, amelyekről már szó volt az imént, sokkal rosszabbak, mint a CO2 kibocsátások. Még, mégsem foglalkozunk ezekkel egyáltalán a metánnal. A szélerőművek és a fotovoltaikus energia, hogyha az állam kell, hogy felügyelje az energiaellátást, amelyet tovább is fenn kell maradjon, mint felelősség, hiába korholjuk, akkor pótfor, pótlagos forrásokat is ö, meg kell határoznunk. Északon például a szinergia 70%-os lehet. Ám mit csinálunk a többi része? Abba hagyjuk az energiatermelést? Hát a technikai kérdésekkel foglalkozni kell ezen aspektusok nélkül. Ez a csomag egy, egy papírtigris és egy értelmetlen döntés. Ha stabil megoldásokat kívánunk, akkor helyi eh, forrásokat kell támaszkodni. A németeknek sikerült ez. A németek a régi a megfelelő kombinációt vezettek be. A pótlagos forrásokat, a, fel, a kiváltó forrásokat össze kell kötni a hálózattal. Ezt csak helyben lehet elönteni, a bizottságban ülők nem látják át ezeket a dolgokat. Köszönjük a Júzó asszony. Señora Presidente, solamente quería... Köszönöm, elnök asszony. Ahhoz szeretnék hozzátenni valamit, ami mindez ideig elhangzott. Ugye az elektromos áramot nem lehet úgy tárolni, mint a vízet. Ezért beszélünk olyan sokat az interkonnexiókról. Itt szerepel ez a 15%-os cél, de már 2002-ben javasolt tartunk egy bizonyos arányszámot. Hogyha nem tartják tiszteletben a célkiütőzéseket, akkor soha nem lesz valódi energiapic, soha nem érjük el a célokat, mert a termelt energiát nem tudjuk szállítani az egyik területről a másikra. Köszönöm. Az Európai Bizottsággal folytatjuk. Thank you very much. Uh, two or three minutes. Yes, two minutes. Uh, well... Két percben próbálja meg összefoglalni. Köszönöm szépen, nagyon örülök neki, hogy itt lehetek, beszéltünk erről. Ez az energia átállás és Clean Energy for Europe csomag nagyon fontos része. Tavaly nyújtottuk be a javaslatunkat. A párizsi célok eléréséről többen beszéltek, ez valóban fontos, ezért van az, hogy az ITRE Envi közös eszmecserét tart ez ügyben. környezetbarátabb, hatékonyabb energiafelhasználásra törekszünk, innovációval persze. Ezért olyan fontos az irányítás, kormányzás csomagja, hiszen enélkül nem tudunk előrelépni. Ezért nagyon érdeklődve hallgattuk az elmondottakat, és természetesen az előadók jelentését üdvözöljük. Először is a bizottság részéről talán az egyik legfontosabb része ennek a csomagnak, hogy az ambíciózus célokon ne csökkentsenek önök sem. Úgy érezzük, hogy a bizottság, amit javasolt, ez a nemzeti tervekre vonatkozó kötelezettség, a hosszú távú stratégiai megközelítés, illetve a nem megfelelő teljesítésre vonatkozó intézkedésekben jelennek meg. Szeretnénk, hogyha még esetleg tovább szigorítanának is ezeken a rendelkezéseken annak érdekében, hogy a 2030-as és energiauniós célokat az Európai Unió teljesítse a nemzetközi követelések és vállalások mellett, és éppen ezért úgy érezzük, hogy ez a csomag segíti, segíteni ennek a csomagnak segítenie kell ezen célok elérését. Ahogy a két társelnök említette nem is egyszer, hanem többször is, ez nagyon fontos abban a kontextusban, hogy ezt egy átfogó csomagként kezeljük. Nyolc különböző alkotási aktusra tettünk javaslatot, a célokat azonosítottuk a különböző ágazati jogalkotási szövegekben. Most arról kell megbizonyosodnunk, hogy egy átfogó összefüggő, egymáshoz ezer szállal kapcsolódó csomag, ahogy nem is mutatja, csomag szülessen meg, ennek a, az átdolgozásán kell munkálkodnunk. Szeretnénk, hogyha minél előbb megállapodás születne a környezetbarát energiacsomag ügyében, 2030-as célok tekintetében is, és még egyszer el kell, hogy mondjam, a nemzeti lineáris pályaívek célkitűzésekre vonatkozóan elengedhetetlenek. Az Európai Parlament álláspontja nagyon fontos lesz e tekintetben. Egy másik aspektus a holisztikus megközelítés, ezt már említettem, elmondom még egyszer. A nemzeti terveknek mind az öt dimenziót le kell fedniük, az Európai Unió érdekeit szolgáló projektek a megújuló energiaforrások terén. Egy érdekes felvetés, ezt szeretném részletesebben is átrágni önökkel. A befektetők számára a kiszámíthatóság, a bizonyosság, az előre láthatóság, ez nagyon fontos, hiszen szeretnénk, hogyha minél több magánbefektetés lenne ezen a téren, már óriási változásokat láthatunk az elmúlt pár évben is, és a kormányzási rendelet a kiszámíthatóság, az átláthatóság javítását szolgálja, amellett, hogy az energiaiparban az Európai Unió versenyképességbé is válhat ezáltal. A többi aspektus, amiről beszélnem kell, annak a lehetősége, hogy a 13-as cikk értelmében az az ambíciók és tervek szintje felülvizsgálatra kerüljön, de csak felfelé mutat a korrekció elfogadható, lefele nem korrigálhatóak ezek. A másik, amiről beszélnem kell, a regionális együttműködés fontossága, mert ez nem egy egyen zubbony, vagy kényszerű zubbony nem egy egyen megoldás, hanem úgy érezzük, hogy a régiók igényeihez kell ennek alkalmazkodnia, amely egy olyan inkluzív folyamat, amelybe be kell vonni nem csak a parlamentet, hanem az összes érintettet, az összes fontosabb szereplőt is. Ezt többen említették, de akkor még egyszer hadd hangsúlyozzam a minden szereplőnek a bevonása. A stakeholder participation egy csodálatos angol kifejezésem azt jelenti, hogy mindenki, aki érintett ebben szerepet kell, hogy kapjon a folyamatban. Az Európai Bizottság javaslatának ezek a központi elemei. Az energiaszegénységről is beszélünk, az emberek eh, szerepe, érdekei nagyon fontosak, a konzultáció, a növekedés, munkahelyteremtés áll az egész csomag hátterében. Szeretnénk megbizonyosodni arról, hogy a tagállamok ambíciózus terveket dolgoznak ki, illetve az európai és nemzeti érintettek szerepét nem szabad elbecsülni. Remélem, hogy a közeljövőben tudunk majd erről még bőven egyeztetni, de szeretnénk továbbra is nyomást gyakorolni, annak érdekében, hogy minél hamarabb megszülessen a megegyezés elnézést, a két és félszer annyit beszéltem, mint amennyi időt kaptam. Köszönjük szépen! A Digi Klíma nevében megpróbálja pár percbe beleszólítani, a sűríteni mondandóját. Megpróbál meg, köszönöm. Részemről nagyon fontos hangsúlyozni azt, hogy az integráció, az energia és a klíma célok között, ami a javaslatban és a vitában is előjött, és a tanács részéről is, meg a társadalom is elvárják, megvalósuljon a párizsi megállapodás végrehajtásához kell kapcsolni. Eh, az is fontos, hogy kifejtsük azt, hogy nagyon sok jó gondolat van a irányítási javaslatban, önmagában nagyon nagy eltörő javaslat ez, közös energiaklíma javaslat először valós fogalmazódik meg, fontos, kulcsfontosú elemei így maradjanak, és ezeket tovább érleljük. Néhány dolgot megemlítenék, amit hallottam, a tervezés, hosszú távú tervezés, hosszú távú stratégia a tervek után jönnek. Lehet, hogy nem logik, hangzik logikusnak, de láttuk már, hogy korán kell tervezni, hogy a párizsi végrehajtás elinduljon, és a stratégiákhoz egy kicsit több idő kell. Ezeket egymással konzisztensen kell megszervezni, és ez hosszú távú munkatárgya kell legyen biztosítva az, hogy hosszú távon a tervek és a hosszú távú stratégiák valóban konzisztensek legyenek, és egymást támogassák. És persze a terveket évente frissítjük, amelyek figyelembe vehetik a hosszú távú stratégia célkitűzését. az összefüggésben azt is elmondhatom, hogy a jelentős tervezetről, hogy nagyon jó gondolatokat tartalmaz a a klímaváltozással lehetőleg erősebben foglalkozni kell, ám a 2050-es nulla kibocsátási hiszen túl korai, hiszen a munka tagállamokban és az bizottságban is az értékeléseken kell alapuljon, és a stakeholder konzultációkon. Ezzel függésben nem meg kell tenni azt is, hogy az 5 fokos célkitűzés fontos cél, ám úgy gondoljuk, hogy az IPCC 2018-ban veszi majd figyelem, kell, hogy figyelembe vételre kerüljön a korábbi döntés, további döntések előtt. Végül pedig a metán stratégia. Az üvegházszakadás okozó bázok gázkibocsátások körében a metán nagyon fontos elem, az ETS-ben és az effort sharingben is figyelembe kell venni, komoly munka folyik, ezen kibocsátások csökkentés irányában is. Ám jelen pillanatban is de, a, szükség további stratégiára. Az ETS kapcsán pedig ugye azt hallottuk, hogy nem túl jól működik. Megvan a saját rendes rendszer az ETS-nek, gazdasági eszközként szervezett, erősen kapcsolódik az ETS meg a governance, szakpolitika, tervezés és a nagy akciós bevételek kezelése terén is. Ennyit tudok elmondani három perc alatt. Uh, uh. Önnek is öt percet kell volna adni. A megélését együttműködés kapcsán törmesz úr, úr kapja meg a szót, legközelebb Rivázi asszony kap csak szót. részesebb választ akartam adni, de a kollégáim meg bizony nagyon éhesek már, úgyhogy ettől eltekintek, rövidre fogom. Először is. Ma kaptam a legnagyobb bókot, amit valaha néppárti politikusra kaptam, Gesamtkunstwerknek nevezték az alkotásomat, és ez a cél, a kormány egy Gesamtkunstwerket kell létrehozzon, meg orkesztráljon arról, hogyan tudjuk működtetni majd a párizsi célokra vonatkozó erőfeszítéseket, és ezek, az összehangolás, finom hangolás valóban Gesamtkunstwerk. Karinz úr beszélt arról, hogy túl sok a kimváltozási elem ebben. Tudja ön, hogy ki az a, aki az európai szakpolitikai politikának a legnagyobb okot adta? Putyin úr. Oroszország három héttel ezelőtt publikálta az új gazdaság biztonsági politikai dokumentumát, és ebben egy külön fejezet van arról, hogy az orosz gazdaságot fenyegető legnagyobb veszély az, ener- az európai energiahatékonyság és a zöld technológiák. Putyin úr tehát végre belátta, hogy amit mi csinálunk, geopolitikai változásokat okoz. És sajnálom azt is, hogy a legnagyobb energiabiztonság az lehet Európa számára, hogyha még gyorsabban haladunk az energiahatékonyság felé és a megülő energiaforrások felé. Ez hoz biztonságot, nem csak energiabiztonságot, hanem geopolitikai biztonságot is. Mindebben az érdekes az, hogy látni, hogy globális szinten, technológiai szinten Európa, Kína és India nyeri meg a versenyt azokkal szemben, akik erősek voltak, most ülnek az olajunkon, de az olaj már nem 100 eurót ér, vagy dollárt, már 45-öt se ér. Azért, mert annyira pokolóan jók voltunk az elmúlt tíz évben, a geopolitikai játékszabályok megváltoztak a mi hasznunkra. A piac témájában el kell, hogy elment Karin szúr, spanyolkálatnak mondom, hogyha Spanyolország és Franciaország között kábelt húznak, a piac ezt nem fogja finanszírozni, a piac nem hozza létre. Ha a Karinsz úr teljes mértékben piacgazdaságot akar létrehozni, akkor mondja meg a spanyol kollégáknak, hogy nem lesz kábel francia és Spanyolország között. És a Karinsz úr csak a piacra támaszkodik. Felteszem a kérdést. A gáz- meg az olaj baromi olcsó lesz. hogyan fogják finanszírozni eh, Európában az átállást? Csak a piacra támaszkodva? Ne hazudjozzunk egymásnak, legyünk komolyak. Közpénzekre lesz szükség, milliárdos tételekre magántőkéből, nagyon szofisztikált, megszervezett, azaz tervezett intézményi keretek között, hogy a, például az épületek felújítása megvalósuljon és a nyugdíjalapokból most sorba állnak százmilliárdok, mert nagyon gyenge a tőkepiac, ám 3-4-5 százalékot hozhat megtérülést az energiaforrásokba való befektetés. Úgyhogy van befektető. És köszönöm a DG Energia tisztviselőnek hozzászólását. Valóban mi szerv, rendezzük a színdarabot most, és elnézést a DG Klima képviselőjétől. Elmondanák, hogy mit értek el tíz év alatt. Hogy az ETS, csak az ETS-re koncentráló politikájukkal. Önök, a DG Climate azt mondja, legyünk csak, lazuljunk el egy kicsit, nem kell a nagyra törőnek lenni 2050-ig. Menjenek haza és csinálják meg a dolgukat. Kanyete úr progresszívabb, mint ön, Rembéker úr. Ez a valóság ma. A szakpolitika csinálók vezetnek, önök meg szégyelhetjük magukat, amiatt, amit ma reggel mondtak. Ennyire negatívak azon progresszió irányában, amit én szerve, próbálok szervezni, hogy a 2050-es összekapcsoljuk a 2030-as dátummal, ambíciókat szervezve. Esik az eső. Hát, barátaim, esik az eső az Antartiszon, Soha az életben nem esett eső. Most esik az eső. Drága jó barátaim, közel vagyunk a bukóponthoz. A, az, a jég el fog olvadni, és nem akarom a DJ Klimától egyetlen tisztviselőtől sem hallani azt, hogy csak lazuljunk el. Utolsó alkalom ez, hogy ezt hallani akarom. Claude, elnézést, Claude, kérlek, kicsit fogd vissza magad. vannak bizonyos szabályaink, időre vonatkozóan is hosszú időt kaptál hozzászólásra, bocsáss meg, félbe kell szakítsalak. Befejeztem, befejeztem, köszönöm. Én is köszönöm. Abszolút sikeres voltál. Gratulálok. Adina. Yes, uh, thank you very much. That uh, concludes. Azt hiszem, hogy ezzel az utolsó hozzászólást is hallhattuk, kivéve, hogyha a DG Climate szeretne reagálni az övön aluli támadásra, de nem feltétlenül Bergman úrnak címezték ezt. De szeretne válaszolni? Parancsoljon akkor. I think if, if, uh, Mr. Hogyha Turmes úr így értelmezte, amit elmondtam, akkor sajnálatosnak tartom ezt. A DG Klíma nál komolyabban senki nem veszi ezt az egész ügyet. Az ETS, az ESI LULUCF csomag, a 2050-es célokért is nagyon keményen dolgoztunk, hogy az évszázad közepére szóló célok még a jelenleginél is ambíciózusabbak legyenek. de hát megvan a munkának a saját ritmusa, ez nem jelenti azt, hogy le kellene lassítani a munkát. Persze, gyorsítani kell, ha lehet. Minden, ami most történik, ez amit Kanyete úr mondott, amit Trump úr tett, ezzel még eltökéltebbek lettünk, hogy gyorsabban többet. All of us. Thank you. Uh, thank you very much. Köszönjük. Az ITRA bizottságot képviselem formálisan, kedves barátaimnak mondom az Európai Bizottság részéről, az ITRE szakbizottságban nem mindenki gondolkozik ugyanúgy, mint Turmes úr. Persze, meghallgattuk a véleményét, és lehet, hogy a jövőben mérsékeltebb hangvételű vitára lenne szükség. De kérem az ITRE-ben ülő kollégáimat, remélem, hogy nem vesztették el minden energiájukat, mert háromkor folytatjuk, rendületlenül megyünk tovább a munkával, az európai biztosokat fogadjuk kutatás, fejlesztés, belső piac és egyéb témákban. Három fontos, meg rövid megbeszélés, háromkor kezdünk a biztosokkal. Körére mindenki legyen jelen. Köszönöm Valéan asszonynak. Madam Committee and the Chair, you can finish our meeting if you wish. Yeah. Just... Köszönjük. Még annyit szeretnék elmondani, hogy uh, június 25-e dél 12 óra módosító benyújtásának határideje, a következő ülésenkre pedig szeptember 11-én Strasbourgban kerül sor 19 órakor este felmen. Köszönöm mindenkinek, és jó étvágyat! Kedves kollégák, találkozunk legközelebb!